felelős spanyol hatóságok tájékoztattak engem, hogy Tanya González Penyász szeptember 11-i hatállyal kinevezésre kerül. González Penyász asszony Jiménez Villarejo úr helyére kerül. A hetes cikk szellemében és az eljárási szabályzat négyes cikke értelmében González Penyász asszony megválasztását szeptember 11-et tudomásul vettük. Üdvözlöm, és az eljárási szabályzat hármas cikke szerint felhatalmazom, hogy teljes joggal részt vegyen az, er- az Európai Parlament ülésein, ha csak valaki nem talál ezt kizáró okot, és ezt írásban nem közli velünk hogy ne lehetne a megválasztott képviselő az Európai Parlament tagja. A litván hatóságok kértek engem arra, hogy Viktor Uszpás Kis úrnak az immunitását függeszem fel a 9. cikk szellemében. Ennek megfelelően átadtam az ügyét a jogi szolgálatnak. IFFD, e a néppárt, a konzervatívok és a szocialisták való